Az elmúlt héten hivatalos látogatáson vettem részt Törökországban, találkoztam a török elnökkel, illetve a civil társadalom képviselőivel. Az ortodox eh, vallási vezetővel is találkoztam, és a keresztények helyzetéről is egyeztettünk az országban. Ami az előrelépést illet, illetve a ciprusi kérdést, ezekről is volt alkalmunk egyeztetni. 2012. július 1 -e előtt fontos lenne előrelépni ezekben a kérdésekben, hiszen Ciprus 2012. július 1-ével veszi át a soros elnökséget az Európai Unióban. A kisebbségek jogairól, a nők és gyermekek jogairól is beszéltünk, Egyiptomról is beszeretnék számolni, hölgyeim és uraim, önök tudják azt, hogy az első választásokra Egyiptomban, az első szabad választásokra hétfőn került sor, Mubarak bukása utáni első választásokról van szó. Szóval az egyiptomiak a demokratikus intézményeket eh, át szeretnék venni az országukban, és nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a választások megfeleljenek az emberek eh, igényeinek. Marokkóban is voltak parlamenti választások, az új parlament, a az alkotmány reformja kapcsán új jogokat kap és új felelősségi köröket. Az Európai Parlament szorosan együttműködik a marokkói parlamenttel és természetesen az egyiptomi parlamenttel is. Sajnálatosnak tartjuk azonban azt, hogy sem Egyiptomban, sem Marokkóban nem voltak eh, Európai Unió választási megfigyelők, őket nem hívták meg a választásokra, pedig a választási megfigyelések hagyománya rendkívül pozitív hagyomány, és abból indultunk ki, hogy a két eh, állam képviselői meg fognak hívni bennünket választási megfigyelőként, de nagyon jól tudjuk azt, hogy még nagyon sok égető, sürkős, érzékeny kérdés van Észak-Afrikában és közel-keleten is szimpatizálunk ottani déli szomszédjainkkal. Néhány hivatalos közleményt is meg szeretnék osztani önökkel. Informuje, że zgodnie z artykułem 3 ust... Arról szeretném a házat tájékoztatni, hogy a, az ügyrend harmadik cikkelje, eh, harmadik bekezdése alapján Kent Johansson úr mandátumát kérte október 21-én, 2011. október 21